bizottságok úgy döntöttek, hogy intézményközi tárgyalásokat fognak folytatni a 69C első bekezdése alapján, és az erre vonatkozó mandátumok a plenáris ülés weboldalán találhatóak. Meg is lehet találni egyébként ezeknek a címét majd a